przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Kedves e, hölgyeim és uraim, ezennel megnyitom az ülésünket. A napi rendünk szerint most az Európai Tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek az Európai Tanács 2010. szeptember 16-ai ülésének e, kapcsán. Üdvözlöm körünkben a tanács elnökét, Herman von Rompuy urat, tisztelt eh, tanácsi elnök úr, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben, és azonnal meg is adom Önnek a szót. Mr. President. Tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Tanács ülése szeptember 16-án azért eh, lett megtartva, hogy beszéljünk az Európai Unió külkapcsolatairól. Ezen kívül röviden beszéltünk az evét során a, a gazdasági munkacsoport munkájáról, illetve a romák helyzetéről is beszéltünk. Engedjék meg, hogy minden egyes témát kiemeljek így. Először is a külügyi kapcsolatokról szeretnék beszélni. Amikor Nyolc hónappal ezelőtt hivatalba léptem, és ellátogattam a fővárosokba, akkor láthattam, milyen frusztrációt okozott a kopenhágai konferencia kudálca. Úgy érezték, hogy az Európai Unió egy kicsit kívülre került, a gazdaság nem felelt megfelelően, de rájöttünk arra, hogy a feltörekvő országok gazdasági ereje hogyan alakul át politikai erővé. A G20, ha bár létrehozta létrejött az Európai Unió ösztönzésére, de mégis csak felmerült a reprezentáció kérdése a nemzetközi szervezetekben. Ez ahhoz vezetett, hogy felismerjük, hogy, hogy nem mindenki osztja a mi véleményünket, és az Európai Uniónak meg kell találnia a saját stratégiáját ahhoz, hogy hogyan lehet a több intézménnyel együttműködni. Minden kormány és államfő egyetértett abban, hogy elmélyítik részvételüket az Európai Unió külügyi politikájában. Sokkal jobban szeretnék azt, hogy az Európai Tanács egyébként foglalkozzon ezekkel a kérésekkel, és jobban szeretnének együttműködni az Európai Unió intézményeivel. Miről is beszéltünk konkrétan? Úgy tűnik, hogy sürgős az, hogy először is a stratégiai partnerségről beszéljek. Általános célkötőzésekről is beszéltünk, illetve konkrét intézkedésekről. Így röviden beszéltünk arról is, hogy hogyan lehet legjobban kiaknázni a Lisszaboni szerződés esélyét, és konkrétabban az új külügyi szolgálatot. Itt hagyj egyezzem meg, hogy szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek a támogatását ezzel kapcsolatban. Lehetne biztosítani azt, hogy amit Brüsszel szeretne, az ugyanabba az irányba halad, mint, a, mint amit a fővárosok szeretnének. Hogyan lehetne jobban koordinálni a különböző szerepvállalókat itt Brüsszelben, hogyan lehet a különböző partnereinkkel együttműködni, például a gazdaság, a klímaváltozás értékek kapcsán. A puding próbája az evés, hogyan tudunk egyenként foglalkozni a partnereinkkel. Prioritásokat határoztunk meg számos fontos kérdésben. A fő üzenetünk a csúcs találkozón a harmadik országok felé az az volt, hogy megfelelő megállapodásokra van velük szükség. A következő pontokról is beszéltünk még a csúcs találkozón. Leszögeztük azt, hogy ez a folyamatnak az eleje, Másodszorban pedig elmondtuk, hogy a fő üzeneteinknek az Európai Tanástól kell kiindulnia, és a főképviselőtől, főként most, hogy előkészítjük a G20-as találkozót az Európai Tanácsban. A kölcsönösség a legfontosabb a partnereinkkel kapcsolatban. Arról is beszélhetünk, hogy a közös érdekeket kell meghatározni. Az általános elgondolás most az az, hogy most ez nem így van. A célkitűzéseket konkrét intézkedésekkel kell formálni a partnerekkel, de sokkal nagyobb stratégiára van szükségünk. El kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk Kínával meghatározni az álláspontunkat. Ezt el, meg kell, el kell mélyíteni, és az Európai Bizottság elnöke és én Brüsszelben Találkozni fogunk két hét múlva Brüsszelben a kínai államfővel, és nem csak Brüsszel nevében fogunk beszélni az államfővel, hanem a 27 tagállam nevében is. A soron következő ülésekről is beszéltünk, a Szóli G20 találkozóról, illetve az EU-USA találkozóról, ami ugyancsak novemberben lesz, és ez nagyon fontos az globális gazdasági perspektíva szempontjából. Az Európai Tanácsban október 27-29-én készítjük ezt elő majd, és már néhány ötlet meg is fogalmazódott a 2011-es G20 találkozóra vonatkozólag. Ez új dinamikát adhatna a G8-nak is, és nem csak egy esemény lenne ez a találkozó így. A közel-kelettel kapcsolatban a közel-keleti békefolyamat sikeressége stratégiai fontosságú az Európai Unió számára. Egy specifikus nyilatkozatot is kiadtunk ezzel kapcsolatban amely megfelel a 2009-es decemberi következtetéseknek. A kvartett által szeretnék részt venni a folyamatokban. A szomszédsági politikánk, a Nyugat-Balkán, illetve az európai perspektíve, a keleti partnerség a lehető legfontosabb számunkra. A világban a hírnevünk a stabilitással kezdődik a saját kontinensünkön. Hogyha szeretnénk globális szerepvállalókká válni, akkor regionális szerepvállalókká kell válnunk. Mostantól kezdve a külpolitikát az Európai Tanácsban ennek szellemiben fogjuk megvitatni. Csak akkor lehetünk hitelesek és erősek, hogyha egységesek vagyunk. Megmutattuk az egységességünket már, és nagyon fontos ENSZ határozatban is a Szerbiával és Koszóval fenntartott párbeszéd kapcsán, ami nagyon fontos a Nyugat-Balkánon. A stratégia mellett, illetve az általános megközelítés mellett két specifikus kérdésre is koncentráltunk, Pakisztánra és Dél-Koreára. Megmutatkozott azonnal, hogy az Európai Unió meg tud felelni a nagy stratégiai érdekeknek. A szabadkereskedelmi egyezmény Dél-Koreával rendkívül fontos. Ez a a nyolcadik legnagyobb kereskedelmi partnerünkkel folytatott kapcsolatainkat illeti. Három évre kötöttük meg ezt az egyezményt, és ennek meg lesznek az eredményei. 1,6 milliárd eurót fog megtakarítani ez az egyezmény az európai exportőrök számára. Ez jó hír az exportőrök, illetve az európai munkahelyteremtés és növekedés számára is. Pakisztánnal kapcsolatban maximális támogatást szeretnénk nyújtani ennek az országnak, miután súlyos árvizek sújtották az országot. A több segítségnyújtás, a nagyobb kereskedelem által azt szeretnénk, hogyha Pakisztán ismételten helyre állna. Szeretnénk biztosítani a piacra lépést is, és Keti Ashton segíti az egyezmény létrehozását ezen fontos nyilatkozattal kapcsolatban. A harmadik fontos pont a munkacsoport. Az Európai Tanács ebédje alatt megmutattuk a gazdaság helyzetét is, és az első felében az évnek a tanács nagyon sokat foglalkozott gazdasági kérdésekkel, most már sokkal jobb helyzetben van a gazdaságunk, azonban a munkánk vége még nem jött el. Az ebéd során beszámoltam a kollégáimnak arról, hogy a gazdaságirányítással foglalkozó munkacsoport milyen eredményeket ért el, ahogy ezt tanult megtettem a parlamentben is. Minden kormány szeretné folytatni a munkát és fenntartani a lendületet. Széleskörű egyetértés sikerült elérni a legfontosabb ügyekkel kapcsolatban, például a makro pénzügyi felügyeleti rendszerrel kapcsolattal, kapcsolatban, és megalapodtunk abban és hogy erősítjük, erősítjük a nemzeti fiskális kereteket, illetve hogy a, az az európai félő vezetjük be a költségvetésekkel kapcsolatban szankciókat is kilátásba helyeztünk. És ahogy számos bizottsági elnöknek, illetve frakcióvezetőnek tegnap elmondtam, ez erősíteni fogja a gazdaság és monetáris uniónk gazdasági pillérét. Sokan azt mondták, hogy a munkánk túlságosan is lassú, pedig igazából rövid idő alatt nagyon sok mindent elértünk. Összehasonlítva a stabilitási paktumról szóló 97-es tárgyalásokat, illetve 2005-ös áttekintését ennek, ezzel összehasonlítva sokkal gyorsabban haladunk előre, pedig nagyon komplexek a kérdések. Szeptember 25-én fogjuk közreadni a jelentést a munkacsoport munkájáról, októberben pedig véglegesítjük a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az Európai Tanács szeptember 25-28-ai ülésen már foglalkozni tudjon ezzel a kérdéssel. A javaslatainkat természetesen önök elé tárjuk majd, hogy ezt elfogadják. Ezek a javaslatok hozzá fognak majd járulni ahhoz, hogy fent tudjuk tartani a jelenlegi lendületet. Tavasszal megnyertük az európai csatát, és úgy gondolom, hogy az elkövetkező hónapban tudjuk majd vonni a megfelelő tanulságokat a válságból. A harmadik kérdés a romák kérdése. Az ebéd során meg vitattuk ezt a kérdést, amely eh, joggal tart az önök érdeklődésére számot. Öt pontban vitattuk ezt meg. Ezeket eh, nem lehet eh, formális következtetéseknek tekinteni a tanács részéről. Első pont, a tagállamoknak megvan a felelősségük és jók ahhoz, hogy fenntartsák a saját területükön a jogállamiságot. Második pont. Az Európai Bizottságnak joga van és kötelessége van arra, hogy biztosítsa azt, hogy az Európai Unió tagállamai megfelelnek az európai jognak, és ennek szellemében vizsgálatot is elrendelhet. Harmadik pont. Figyelembe vettük a nyilatkozatot, amit az Európai Bizottság elnöke tett az Európai Tanács estején. Negyedik pont. Teljesen a tiszteletben tartása lehető legfontosabb az Európai Tanács, a tagállamok számára. Ötödik pontként az Európai Tanács következő élésén meg fogja vitatni a romák integrációját. A diszkrimináció minden formája, amely nemzeti, etnikai alapú, az ellentétes az Európai Unió alapvető érveivel, illetve az, Európa, az emberi e, méltóság az egyik legfontosabb értékünk. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr! Az Európai Tanács ülései nem tekinthetőek csúcs találkozónak, hanem mint rutinszerű európai intézményi ülésekként kell, hogy szerepeljenek. Jelenleg, amikor a közösségi módszerről vitatkoznak itt az Európai Parlamentben, akkor tudniuk kell, hogy az Európai Tanács egy intézménye az Európai Uniónak, és nem egy olyan csúcs találkozó, mint a G8 vagy a G20. És sokkal jobban illeszkedik az európai intézmény eh, rendszerébe, és a lehető legmagasabb szintre hozza politikailag az Európai Uniót, és a tagállamoknak egyfajta részvételt jelent, és ezáltal meg tudják erősíteni kötelezettségvállalásokat az Európai Unió sikere irán. Ez nem csak az Európai Unió államfőit, kormányfőit foglalja magában, hanem az Európai Tanács elnöket, illetve a főképviselőt is, és gyakran az LKB elnöke is ellátogat ezekre a találkozókra. Itt arról van szó, hogy az Európai Tanácson belül szorosan együtt kell működnünk a többi intézménnyel is, hogy az általános európai érdekeket meg tudjuk fogalmazni. Ezek időt és energiát fektetni abba, hogy fenntartsuk a, az együttműködést a többi intézmények vezetőjével, nem csak a bizottság elnökével, a soros elnökség elnökével, az LKB e elnökével, vagy önökkel, ha, illetve a politikai vezetőkkel itt az Európai Parlamentben. Tulajdonképpen mi az általános európai érdekekért munkálkodunk. Az elmúlt hónapokban ez már eredményeket hozott. A gazdaságunk kezd fellendülni, nem várt mértékben, kezd visszatérni a bizalom lassan, de biztosan. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek az együttműködését, és azt, hogy sikerült megakadás jutni a pénzügyi felügyelettel. A tagállamok nagy része részt vesz a reform eh, folyamatokban. Szeretném megköszönni azoknak a kormányoknak, akik nagyon bátor lépéseket tettek nagyon nehéz körülmények között. A legtöbb tagállamunk számára nem ért még véget a válság, főként nem munkahelyteremtés, a munka piac eh, szempontjából. Nagyon sokat kell még tennünk, kedves kollégák, de meg fogjuk tenni ezt. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen elnök úr a beszédét és az észrevételeit, illetve amit elmondott a tanácsüléssel kapcsolatban. A bizottság részéről Maros Sefcovics úr következik, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák! A parlament mindig is nagyon világosan megmondta, hogy a Lisszaboni szerződés egyik fő célja, hogy a nemzetközi szereplésünket erősítse maximálni kell ehhez Európának a hangját, és ez jó a világnak és jó Európának is lehetővé teszi, hogy érdekeinket és értékeinket előtérbe helyezzük, és hozzájárjunk a világméretű erőfeszítésekhez, a klímaváltozás ellen, a biztonsághoz, a és segítsük a kilábalást a gazdasági válságból. Vannak lehetőségeink és felelősségünk is van. Az, e, a Lisszaboni szerződés megadta a lehetőséget, hogy mindkét téren lépjünk. Valamennyien tudjuk, hogy ez egy folyamatos munka, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan használjuk leg, lehető legjobban a Lisszaboni struktúrákat. A partneroknak látniuk kell, hogy az Európai Unió meggyőző partner. Ez nem megy egyik napról a másikra. Ugyanakkor ezen a téren a tanácsülése egy nagyon fontos lépés volt. A Lisszaponi szerződés hatályba lépésével nagyon fontos előrelépéseket tettünk. Eston er-, Baron nő sokat tett a nemzetközi szintéren, és úgy remé- látom, meggyőződésem, hogy a külszolgálatunk fel fog állni és működő képes lesz. Fokozatosan átveszi a helyzetét a koordinációban eh, a eh, soros elnökségnek. Fontos ez eljárási szempontból és tartalmilag is fontos elismerni, hogy a, az uniónak többet kell tennie ahhoz, hogy koherensebb politikát vigyen a partnerekkel szembe. Különösen fontos e tekintetben megemlíteni Kínát. Nagyon fontos volt, hogy az Európai Tanács visszatérjen az együttes munkához rendszeres alapokon. E vannak bizonyos problémák, amikkel szembe kell nézni. Nem megfelelő a prioritizáció, javasolni kell a partnereknek, és elmondani, hogy nem igaz, mindig tudunk egyetérteni. Ezek a fontos, hogy azonos egyhangulag szólaljunk fel, hogyha különbözőképpen beszélünk, beszélnek a tagállamok és az unió, az nem jó az uniós csúcson, amikor a bizottság elnöke is ezt teszi, akkor közös elkötelezettséget vállal az unió és a tagállamok nevében a célok érdekében. A bizottságnak meggyőződése, hogy fontos volt beazonosítani a különböző igényeket a partner, stratégiai partnereinkkel szemben, és most pedig ugyanezt a konzisztens fellépést tanúsítani világszerte meg kell őriznünk az őszi kulcs, ez, az USA-val, Indiával, Kínával, az EU-Afrika csúcson és más üléseken. A demokratikus dimenzióit kell hangsúlyozni ennek a parlamentnek. A kereskedelem, az csereforgalom, mint fő kérdés jelent meg megállapodás sikerült a szabad, koreai szabadkereskedelmi társulási megállapodásban elérni. Egy olyan megállapodás, amit nem volt könnyű megkötni, de ugyanakkor nagy kilátásokat vázol fel meg kell találnunk azokat a lehetőségeket is, hogy kereskedelem útján is segítsük Pakisztánt. Már jelenleg is sokat teszünk a humanitárius és fejlesztési segítség terén, ami alapvetően fontos ezen ország újjáépítése szempontjából de meg kell azt is mondani, hogy a hosszú távú gazdasági fejlődést is segítenünk kell Pakisztánban kereskedelmi intézkedésekkel. A bizottság e tekintetben javaslatokat fog tenni a jövő hónapban. A G20-ak és G8-ak ülése is nagyon jó alkalomnak mutatkozott arra, hogy az európai célkitűzéseket előtérbe helyezzük. A bizottság ezeket platformként fogja felhasználni az elkövetkezendő időszakban is. Szeretnék még néhány mondatot mondani egyéb kérdésekről is. Gazdaságirányítás, van Rompuy úr munkacsoportjának a működése, illetve a részletes javaslatai a bizottságnak mind azt mutatják, hogy május óta nagyon sokat léptünk előre. A bizottság le fogja tenni javaslatait a jövő héten, és itt az idő, hogy elindítjuk az együtt, elindítsuk az együttes döntést a jogalkotási folyamatban, és együtt dolgozzunk önökkel, úgy, hogy a következő év közepére az új rendszer teljes mértékben működőképes legyen. Gyorsan kell lépnünk, és a Ezeket a javaslatokat önöknek is gyorsabb kell majd megvizsgálniuk. Három célja van a csomagnak. Először is mege, meg erősíteni a tagállamok megfelelését a stabilitási és növekedési paktumnak, felszámolni az, arány, az egyensúlyhiányokat, és ösztönözni a pénzügyi szankciókat, illetve a megfelelést oly módon, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni. Ez oda vezet, hogy jelentősen meg kell erősíteni irányításunk szavahihetőségét, különösen az euróvezetben. Ez az ágenda tovább el fogja ö, mélyíteni a feladatokat, amikor a, jövő hónapban. A végezetül pedig a roma kérdés. Mindössze egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. A bizottságnak felelőssége van, miután a szerződések őre és teljesen ö, világos számunkra, hogy milyen felelősség terhel bennünket. Nem fogunk kompromisszumokat kötni a közösségi jog ö, betartásával szemben, és a ö, azt vizsgáljuk, hogy az európai törvényeket a diszkrimináció mentesség és a szabad mozgás tekintetében betartották-e. Ezt elemezzük, és hamarosan maga a kollégium is ezt meg fogja vizsgálni. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, ami nagyon fontos, sőt azt is mondhatnám alapvető ebben a vitában meg kell könnyíteni a romák helyzetét, és javítani kell integrációjukat. Éppen ezért párhuzamosan azt is vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk áprilisi javaslatunkat jobban felhasználni annak érdekében, hogy a romák integrációja jobban megvalósuljon. Hogyan tudunk kézzelfogható támogatást nyújtani a befogadáshoz. A munkacsoport ma ül össze először a délelőtt folyamán, és az év végére fogja ö, útmutatásait előterjeszteni és folyamatosan meg fogjuk ezt vizsgálni, és a bizottság ebben a munkában részt vesz. Végezetül, elnök úr, ez a, az Európai Tanács megnézte, hogy hogyan tudjuk javítani kapacitásainkat, hogyan tudunk jobban fellépni, mind belül, mind a külkapcsolatokban. Valamennyi témában az európai intézmények megmutatták, hogy nagyon intenzíven dolgozunk, és a bizottság számít arra, hogy együttműködjön a parlamenttel, elmélyítse a munkát, és a politikáinkat közösen vigyük tovább. Köszönöm szépen, elnök úr! Mr. Vice President of European Commission. Köszönjük az Európai Bizottság alelnökének, most pedig József Dol következik, a politikai frakciók elnökei sorát nyitja meg. Buzek elnök úr, Van Rompuy elnök úr, Sefcovics elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Tanács foglalkozott azzal, hogy milyenek a kapcsolatok az EU és partnerei között, valamint a gazdasági kormányzattal is, és különösen odafigyelt a romákkal kapcsolatos vitára. Szeretném elmondani, hogy mi erről az álláspont. Minden tagállamnak az európai jogot tiszteletbe kell tartania, és az Európai Bizottság a szerződések őre kell, hogy ezt függetlenül részeadás nélkül biztosítsa. Minden állampolgár egyelő a törvények előtt, ez Európa ereje, és Ebben az értelemben tiszteletbe tartjuk azt, hogy a bizottság kéri, hogy Franciaország adjon magyarázatot, és biztosan vagyunk abban, hogy ezt gondosan Franciaország meg is fogja tenni. Valamint a néppárt sajnálja, hogy itt bizonyos megszólalási kisiklások voltak, és tudja, hogy az EU felelős, szolidáris, higgadtan és mindenki tiszteletbe tartásával kell folytatni a kapcsolatokat a tagállamok és az európai intézmények között. A frakcióm ismét felhív arra, hogy definiáljuk és vezessünk be európai közösségi megoldásokat az összes európai kisebbség integrálódása érdekében a jelenlegi válság körülményei között, mert tudjuk, hogy milyen problémák vannak az említett csoportok és a lakosság viszonya között. Tisztelt hallgatóság, mindenkinek eleget kell tennie a feladatainak. Igen, jog az emberek szabad mozgása, és a parlament már sokszor kinyilvánította ezt, és azt is hozzá kell tenni, hogy a törvényeket is tiszteletbe kell tartani, be kell illeszkedni, a fogadó országba, iskolába kell járatni a gyerekeket, a gyerekeknek iskolát látogatniuk kell, és ezek olyan feladatok, amelyek alól senki nem vonhatja ki magát. Ez a kérdés és ez a néppárt álláspontja, ez az értékeken alapszik, és mi nem partizán módon, módon bíráljuk a helyzetet, amit sajnos az elmúlt napokban néhányan megtettek. Két döntő kérdést szeretnék még érinteni a múlt pénteki európai csúcsal kapcsolatosan, helyünk a világban és a gazdasági kormányzat először is. Hogyan tudjuk elfogadni a jövőben is, hogy Európa a legfontosabb tényező legyen, elfogadja az emberi jogokat és a multilateralizmus, de ne legyen már első helyen a világ saktábláján. Mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy ez megváltozzon akkor, amikor tárgyalunk a partnereinkkel elnök úr, érdekes témákkal foglalkoztak, de a minőség kérdése ismét felmerül, és másképpen kellene eljárni. Egységesen kell fellépnünk, és nem pedig úgy, hogy 27 egymásnak ellentmondó diplomácia lép színre. Ebben az értelemben várjuk azt, hogy ön lépjen, elnök úr, számítunk önre, az EU-nak erősnek kell lennie, és el kell, hogy ismerjék a világban. Az emberi erőforrásokra gondolok, ezeket racionálni kell, és a külső szolgálat az első lépés a jó irányban. Valamint pénzügyi forrásainkra is gondolok, nevezetesen a biztonság és a védelem értelmében. Itt jobban kell az erőforrásokkal élni, és közös alapot kell létrehoznunk. Ettől még messze vagyunk arra bátorítom a tagállamokat, hogy egyesítsék erőiket a következő hónapokban. Ami a gazdasági kormányzatot illeti, a frakcióm azt támogatja, amit már Van Rompuy munkacsoportja elindított, és a stabilitási paktum szobáit mindenképpen be kell tartani, az elrettentő szakciókat alkalmazni kell. Gondoljunk a pénzügyi válságra, nem szabad illúziókat táplálni, a gazdasági kormányzat és a gazdasági szociális kormányzat össze kell, hogy kapcsolódjon. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Martin Schulz elnöknek adom át a szót, szocialisták és demokraták. Köszönöm szépen, nagyon figyelmesen hallgattam Van Rompuy urat, így összefoglalva minden könnyűnek tűnik, mint nem lenne semmilyen probléma tanácsban. Hát ön ott volt, én nem voltam ott, ön testközelből láthatta a vitákat, én nem, de mindezek ellenére nekem egy kicsit azért más volt a véleményem az Európai Tanácsról, egy kicsit különbözik ez az ön által előadottaktól. Amit láthattunk, az két esetben az az volt, hogy felállt, illetve hogy szemben álltak az európai kormány és államfők az európai realitással. A négy szabad mozgás, a szolgáltatások, a tőke, az áruk, illetve a személyek szabad mozgása az Európai Unióban, ezt garantálta a Maastrichti szerződés. Az a benyomásom, hogy ami a személyek szabad mozgását illeti, ugyanolyan szinten kellene állnia ennek, mint a tőke szabad mozgásának. Azt szeretném, hogyha a tőke ugyanolyan intézetéssel kezelnék ezt, mint ahogy az emberek szabad mozgását kezelik. Amit láthatunk, amit láthatunk, és ön erre is utalt, de nem mondta ezt ki nyíltan, hogy a Lisszaboni szerződés utáni folyamatban, ahol most vagyunk, az intézmények a hatalmi helyzetükkel vannak elfoglalva, és amit láthatunk a tanácsban, az ön által képviselt új intézmény, hiszen csak Lisszaboni szerződés óta intézményesült az állami és kormányfők Európai Tanácsa, ez most megpróbálja biztosítani a hatalmi helyzetét. Ez, ez semmi gond nincsen, minden intézmény ezt teszi, de összekötve azzal, hogy amit történik az Európai Tanácsban, itt óriási veszély leselkedik. Mert hogyha a Lisszaboni folyamat utáni helyzetet nézzük, és az ön által adott kompetenci, az, önnek, az önök intézményének adott kompetenciákat megnézzük, és hogyha azt látjuk, hogy az Európai Tanácsnak van egy engedélyezési lehetősége, ezt én már ezt említettem az legutóbbi felszorolásom, azt mondtam, hogy ez egyfajta igazgatósági elnökség. Szerintem ez nem helyes. Nem lehet egyrésztről azt mondani, azt támogatni, amit öntent. Például a nemzetközi politikában a nemzetközi diplomáciában, a nemzetközi kereskedelemben egységes európai nyilatkozatokra, egységes európai fellépésre, egységes európai cselekvésre van szükség, és ugyanakkor azt mondjuk, hogy csak akkor fog ez történni, hogyha ez megfelel az én nemzeti érdekeimnek, hogyha ez nem felel meg, akkor nem akarjuk. Ez azonban ugyanaz, ami az Európai Tanácsban történik. Ez nem specifikusan köthető egy kormányhoz. Az EPP-nek vannak a legtöbb kormányai, a szociáldemokratáknak is vannak kormányaik. A kormányok mindannyian ugyanúgy reagálnak. Ez nem ideológiai dolog, hanem intézményi dolog. És ez az intézményi veszély összességében Európát is veszélybe sodorja. Az Európai Parlament feladata az az, hogy nagy többsége, és most minden frakcióhoz szólok, tehát nagy, széles körben el kell mondanunk azt, hogy az, amit Dol úr közösségi módszerként ö, említett, az nem más, mint a ö, európai kompetenciákat használjuk arra, hogy probléma, a problémáinkat megoldjuk. Mi ezt szeretnénk használni. El tudja ezt valaki képzelni, hogy lesz egy monetáris probléma, és ezt meg tudjuk oldani nemzeti szinten. Nem, ezt nem lehet. A klímapolitikai kihívást nemzeti szinten meg lehet oldani? Nem. Bármilyen fajta világkereskedelmi problémát egyetlen egy ország meg tudja oldani. Természetesen Kínával tárgyalhatunk, mint, mint, mint EU, és hogyha összehasonlítjuk a 27 tagállammal meg nem lehet egy, egyedül Máltával, Ciprussal, vagy Németországgal tárgyalni Kínával szemben. Mindenképpen a közösségi módszerre van szükség, és én úgy vélem, hogy az Európai Parlament feladata az, hogy mi megvalósítsuk ezt a közösségi módszert. Az Európai Bizottság Barózó úr nyilatkozatával a romákat illetően megmutatta azt, hogy kész a harcra. A roma témát meg, fogják, meg fogjuk oldani, meg is kell oldani, és az Európai Parlament ezt úgy fogjuk megoldani, hogy azt mondtuk, az emberi méltóság érintethetetlen, ez vonatkozik a kisebbségekre is, ezért nem fogjuk engedni a roma kérdést eh, a szönyeg alá söpörni. De meglátjuk majd, hogy mi lesz a helyzet a pénzügyi eh, tervel, és de elmondhatjuk, hogy a túlságosan nagy hozzáállás az Európai Parlamentnek a egyetlen értésére fog találni. Elnök, tisztelt Schulz elnök úr, egy kérdés lenne önök irányába, ön irányába. Egyetérte a kérdéssel? Morvai asszony kíván szólni. Schulz úr, nagyon egyszerű a kérdésem az állampolgárok véleménye, e, látásmódja e, nemzeti szinten hogyan kerülhet teljesen elhanyagodásra az ön véleménye szerint, hogy illik ez a demokrácia alapgondolatához, és hogy az uniós szintű döntések a nem választott személyek útján hogy uralkodhatnak az állampolgárok véleménye felett. Ez szerintem egy nagyon egyszerű kérdés. Elnök, köszönöm, és Schulz a szó. Tisztelt kolléganő, minden jogállamban megvan a kötelezettség arra, hogy ügyeljünk arra, hogy a jogot mindenféleképpen megvalósítják. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogyha egyes esetben, egyes állampolgárok esetében probléma van egy adott tagállamban, akkor a tagállamnak és a hatóságainak a feladata az, hogy ezt a problémát megoldják. Hogyha igazságügyi problémáról van szó, akkor ezt meg kell oldani. De itt szó van az Európai Unió közösségi jogának betartásáról is azok a jogállamok, amelyek tagjai ennek a közösségnek kötelesek betartani az Európai Unió jogát, és pontosan ez az, um, amelyet a romák esetében mi kérünk most. Mr. President Güfer Hofstadt, uh, Liberals and Democrats. Guy Verhofstadt, liberálisok és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Van Rompuy elnök úrnak a beszámolóját ezekről a nagyon fontos tanácsülési kérdésekről, és kezdeném az hozzászólásának utolsó részével, a roma kérdéssel. Nagyon világosan szeretném megmondani többek között néppárti kollégámnak is, hogy a roma kérdésben a bizottság a megfelelő módon lépett fel, és nem kritizálhatjuk ezért, hanem segíteni kell a bizottságot ebben. Szeretnék ugyanakkor felhívást is intézni a bizottsághoz, hogy ragaszkodjon álláspontjához, mert ez egy alapkérdés, amivel ma szemben állunk. Úgy gondolom, hogy az értékek legalább annyira fontosak, mint a piaci szabályok az Európai Unióban, és ez fontos, fontos, hogy mindenki lássa is azt, hogy a bizottság minden tagállamot azonos módon bánik, legyen az kis vagy nagy tagállam. Az értékek tekintetében nincs különbség a kis és nagy tagállamok között, azonos szabályok kell, hogy vonatkozzanak valamennyire sajnálatos módon igaz, hogy az európai csúcsot egy kicsit eltérítették ezek a kérdések, és kétségtelen, hogy Európában ez gyakran előfordul. És ez sajnálatos, mert biztos, hogy a gazdaságirányítás kérdések tekintetében nem vesztegethetünk el időt. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb gazdasági pénzügyi válság következzen be, hogy azért, mert nincsenek meg az új gazdaságirányítási eszközök. Nagyon jól tudjuk, hogy nem működhet eh, egy monetáris pillér, egy megfelelő gazdasági pillér nélkül és a német kamatlábak és más államok kamatlábai között a különbségek meg mindig nagyon nagyok, tehát le kell tennünk a gazdaságirányítási csomagot az asztalra, és remélem, hogy szeptember 29-én a bizottság előáll ezzel úgy, ahogy ígérte. Véleményem szerint azért, hogy szavahihetők legyünk, ennek a csomagnak három feltételt kell, hogy teljesítsen. Először is, elnök úr, ahogy ön mindig is védte, tette. Nem csak arról van szó, hogy az adózás felügyeletét valósítsuk meg, hanem makroökonomiai felügyeletet kell elérni. Nem csak a stabilitási paktumról van szó, hanem a gazdaság állapotáról is az egyes országokban. Fontos, hogy a csomagban legyenek hatékony szankciók is. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ennek a legjobb módja a progresszív szankcionálás. A második dolog, hogy megfelelően ötvözzük a pénzügyi bírságokat és a politikai bírságot, nem hogy egyiket vagy másikat, hanem a kettő kombinációját, ötvözetét alkalmazzuk. És egyes esetekben ez adott esetben jelentheti azt is, hogy azoknak a szavazati jogát felfüggesztjük, akik megsértik a szabályokat tehát politikai életben is kell, hogy legyen szankció. És végezetül a harmadik feltétel véleményem szerint, elnök úr, az az, hogy a bizottság kezében kell legyen ennek az elindítási lehetőség, az indítóga, mert a tagállamok által végzett felügyelet egyszerűen nem működik. Ez nem vég, eh, működött a Lisszaboni szerződéssel, a stabilitási paktummal kapcsolatban, és a jövőben is ez lehet. Franciaország és Németország nem alkalmazta 2005-ben a stabilitási paktumot, hanem egyszerűen megváltoztatta. Ez még egyszer nem történhet meg a múltban, a jövőben, tehát a bizottság kezében kell, hogy legyen az eszköz, amivel fel lehet lépni, és remélem, hogy szeptember 29-én ez elénk kerül, és meg szavahihető csomag fog kerülni elénk parlament és a tanács elé is. Köszönöm, mondja az elnök. Madame Rebecca Harms. Rebecca Harms asszony, a zöldek elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Van Rompuy elnök úr, meghallgattam a csúcs találkozóról szóló jelentést, nem is csúcs találkozó az már, hanem tanácsi ülés, mert harmadik alkalommal hallom a beszámolót erről, és a, a nyilvános beszámoló is arra készített engem, hogy azt gondoljam, hogy önök és mi különböző galaxisokban élünk. Amit én várok, akkor, amikor államfők az Európai Unióban a külügyminiszterekkel együtt Brüsszelben tanácskoznak olyan időkben, amelyek továbbra is a válságot idézik, akkor az, amit önök nyújtottak, és, eh, és hogy mennyiszer, mennyiszer prédikáltak eh, a csúcs találkozó sikeréről, amit most már tanácsülésnek hívnak, akkor azt kell mondjam, hogy semmit nem értek el. Különösképpen az ön szerepe, tisztelt tanácsi elnök úr, és az a munkacsoport, amely kivezette bennünket a gazdasági válságból, és nagyobb gazdasági irányítást érne el Európában, pontosan az ön szerepéről kellene elgondolkodni. Örülök annak, hogy azt hallottam, hogy az Európai Bizottság ezt a játékot, a hatalom eltolását a tagállamok irányába nem hajlandó támogatni, hanem még ebben a hónapban javaslatot fog tenni a részéről, hogy hogyan lehetne gazdasági lag a közös irányítást Brüsszelben megvalósítani. Úgy gondolom, hogy az ön túlságosan is nagy koncentrációja a büntetésekre, amelyek egyébként szerződés módosítás nélkül nem is lehetségesek. Ezek csak ahhoz fognak vezetni, hogy ma egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a tagállamok között az a helyzet, hogy egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet, de az, hogy többet tegyünk a nagyobb iránytás, közös iránytás irányába, azt nem tettek, és mindig úgy tesznek, mint hogyha valami történt volna, mert az európai politika megítélése a válság idején eléggé rossz most, és ez káros az önök eljárása erre. Úgy gondolom, hogy önnek szerepe van, felelőssége van abban, hogy az európai politikát előtérbe helyezze, és az a benyomásom, hogyha még ez is egy nagyon nehéz hatalmi játszma, akkor is eh, ezt az igényt arra, hogy eh, nagyobb eh, közös, politikai, közös politikát lehessen elérni, ön ezt nem teljesíti. A romákat illetően el kell mondjam, hogy nem értek egyet azzal, hogy egyoldalú bocsánatkérés volt Reding asszony részéről, most is azt várom, hogy a franciák eh, mondják el, hogy miért hazudnak nyilvánosan az Európai Bizottságnak. Szerintem ennek is, eh, ehhez is, emiatt is kellene egy bocsánatkérés a franciák részéről. Azt gondolom, hogy eh, a szabálysértési eljárást be kell indítani, és Reading asszony elgondolása a nagy bizonytalanságok idején, amikor gazdasági válság van, amikor pénzügyi válság van, és bizonytalanak a kilátások, amikor nő az Európai Unióban a szegénység. Az, hogy a, az olyan államvezetők, mint Berlusconi vagy Sarkozy mehetnék még tovább is, de ők a legfőbb szereplők ebben az európai színjátékban. Az ő politikai problémáikat úgy oldják meg, hogy ezt elbújtatják olyan politika mögött, amely az gyűlöletre, illetve az idegenekkel szembeni félelemre épít. Ez nem elfogadható. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Timothy Kirkhope következik a konzervatívok és reformisták részéről. Elnök urak, gyorsan szeretnék néhány kisebb kérdésről szólni, mielőtt rátérek a lényegre. Először is gratulálok a tanácsnak azért, hogy javítani kívánja a gazdasági kormányzást Európában, ami a romákat illeti. Nagyon sokat harcoltunk azért, hogy a szerződés őrzői világos nyilatkozatot tegyenek ez ügyben. El kell mondjam, hogy a franciák elleni támadások nem valami építőek az Európai Egység számára. Néhány szót szólnék ma reggel a Pakisztánnal kapcsolatos nyilatkozatról. Ez a brit nemzetközösség egyik partnere és stratégiai szövetségese az Uniónak. Üdvözöljük azt, hogy előrelépés volt a sürgősségi támogatás terén Pakisztán irányában, és a tanács megegyezett abban, hogy átfogó intézkedéseket tesz Pakisztán jövőbeli fejlődése és újjáépítése érdekében. A ez mindenképpen létfontosságú, és az új EK koalíciós kormány úgy döntött, hogy a GNP 0,7%-át költi 2013-ig. A konzervatívok és a liberálisok teszik Schulz úr ezt, ki ezt a brit kormányt. Ami pedig a hosszú távú kilátásokat illeti a fejlődő világ számára minden egyes nemzetet segíteni kell abban, hogy robosztus kereskedemen alapuló gazdaságot építsen ki. Pakisztánnak a különböző import kedvezményekhez hozzá kell jutnia az EU irányába. Sajnáljuk, hogy ezt időben határozzák meg, és ez még nem vált szabályá. A másik pedig, hogy döntő kereskedelmi partnerséget kell létrehozni az EU és Pakisztán között. David Cameron miniszterelnök javasolta ezt, és ezt Ed a koalíció gazdasági minisztere is alátámasztotta. Figyelembe kell venni az ipari érzékenységet, kényes kérdéseket, és arra eh, kell odafigyelni, hogy ez ne csak fél intézkedés legyen, hanem igazi kezdeményezés. Eh, nem lenne jó, hogyha Pakisztánt eh, cserben hagynánk. Én és az én frakcióm igen nagy figyelemmel kísérjük azt, hogy a deklaráció, a nyilatkozat ambíciója ne gyengüljön meg, és az önző protekcionizmus ne árnyékolja be. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Patrik Leijeriknak adom meg a szót, az egységes baloldal. Elnök úr, kedves kollégák, az Európai Tanács, ahogy a nagy médiumok értesítettek bennünket, azt mutatta, hogy a francia elnök megpróbálta megvédeni intézkedéseit az Európai Tanácsra szemben a romák üldözésével kapcsolatosan. A francia kormány, de mások is eh, le kell, hogy álljanak eh, ezzel a megbélyegzéssel és eh, ezzel az elutasítandó kiutasítással. Az Egyesült baloldal azt kéri, hogy a 2008-as irányelv, ami a szégyen irányelve, valamint a partnerségi megállapodások, amelyek keretében a pakisztániakat visszaküldik hazájukba. Nos, ezeket törölni kell, ezeket a az irányelveket. Gondoljunk arra, hogy a romák szegények és nyomorban élnek. A bevándorlók elleni politika megtöri Európa morális hatását a világra nézve. Az Európa ellenes populizmus a xenofóbiát, az integrizmust, a nacionalizmust táplálja, és ezt már Brecht is a szégyentelen állatnak nevezte annak idején. Úgy kell lépni, hogy eleget tegyünk az európai ideának. Adok néhány példát. Az ultraliberalizmus válságba taszította a világot, és akkor önök úgy döntöttek, hogy lehetővé tesznek szabadkereskedelmi ambiciózus megállapodásokat a transatlanti piacot hozták létre, vagyis hogy a mi normáinkat az USA normáihoz igazítsuk, és még jobban részt vegyünk a NATO-ban. A szabadkereskedelem, az alávetettség az USA-nak és a militarizmus szét fogják forgácsolni Európát. Önök, elnök úr, úgy döntöttek, hogy világos stratégiai orientációt követnek. De miről is van itt szó? az Egyesült Európai Baloldal szerint a jó külpolitika, európai külpolitika nem a szegénység, az éjség elleni harcot jelenti, hanem az, hogy békét, leszerelést és az adósságok eltörlését kell elérni, gondoljunk a Cancúni klíma megállapodásra is. Míg az önök szövege azt mondja, hogy mi vagyunk az első kereskedelmi térség, közben nem indítsák el a pénzügyi tranzakciók adóztatását. Mit fognak tenni, vagy hogy gondolják el, hogy ez a szöveg majd segíti Izrael és Palesztina közötti párbeszédet. Önök nem beszélnek a 67-es határok visszaállításáról, se nem arról, hogy, a, hogy Jeruzsálem főváros lehessen, a palesztinok fővárosa önök vas keménységgel, vas akarattal akarják a szigorítási intézkedéseket bevezetni, szankciókkal fenyegetnek államok ellen. De miért szabad eltitkolni azt, hogy az államok adóssága nem azért növekedett, mert túl sok szociális kiadással értek, hanem azért, mert állandóan támogatják a pénz urait miért nincsenek ipari, gazdasági, mezőgazdasági intézkedések új alapokon, az együttműködés alapján munkahelyeket létesítve. Milyen jogi alapokon kívánják ezeket a szankciókat alkalmazni, mert ezek még csak súlyosbítanák a népek, az országok helyzetét. A szegénység évét támogatjuk. Elnök, köszönjük a beszédét. Niki Cavella asszony az EFD részéről. A, köszönöm szépen. A roma kérdéssel kapcsolatban véleményem szerint nem az a probléma, hogy kiutasították a, a, romákat a francia területről, hanem az, hogy milyen embertelen körülmények között élnek a legtöbb európai országban. És ahelyett, hogy elítélnénk itten, hogy ítélkeznénk, össze kellene fognunk, és javaslatokat kellene tennünk, akkor, hogyha a romák valamennyi európai országban etnikai kisebbséget képeznek, akkor egy egységes programot kellene javasolnunk az egész Európai Unió területére vonatkozóan, ami a ki, szociális kirekesztés ellen kellene, hogy irányuljon. A szociális kirekesztettség csak az egyik ö, elem, az igazi probléma azok a körülmények, amelyek között a romák élnek a, mi a tanácsot illeti elnök úr ön beszélt arról, hogy milyen az európai álláspont a belpolitika tekintetében, és milyen kölcsönös érdekek vannak. Nem fér kétség ahhoz, hogyha végig gondoljuk a tartalékok és beruházásokat, amivel Kína rendelkezik, akkor itt fontos érdekek forognak kockán. Ön számít-e arra, hogy elhárítsa azokat az akadályokat, amiket Európa állított a kínai fejlődés útjába? Itt gondolok az emberi jogokra, az iráni problémákra. Frank van Hacke úr, az európai csúcstalálkozó témája a múlt héten az teljesen annyiban került a Vivian Redding kijelentésé által, amit a kérdésben tett. A tagállamoknak joguk van, és kötelezettségük arra, hogy fellépjenek a nem megengedhető teher, a gyermek munka, illetve az illegális bevándorlás ellen az a kötelességük, hogy megvédjék a állampolgáraikat. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mit szólna ahhoz, hogyha a Bellamo előtti területen megjelenne egy romatábor. Belgium a soros elnök, illetve az úgynevezett elnök, Rompoy úr, nem felelnek meg a feladatoknak, eléggé homályos beszédet alkalmaznak, ehhez már hozzá szoktunk. Azt is látni kell, hogy annak érdekében, hogy Franciaország és Olaszország az európai csúcs találkozó alatt igazi munkát mutattak a meg nem választott európai hivatalokkal el szemben, és ez nem igazán jó Európa szempontjából. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tisztelt elnök úr, bizonyára szeretne néhány szót mondani ezzel kapcsolatban, tessék. Monsieur Président, chers collègues. Kedves elnök úr, kedves kollégák, engedjék meg, hogy néhány szóban válaszoljak. Mindig különböző módok vannak ahogyan a dolgokat tálalhatjuk. Lehet a, annak alapján, amit látunk, lehet az elért eredmények és a tények alapján. Én inkább a az eredményekhez, a realitásokhoz és a tényekhez szoktam ragaszkodni. Mit tettünk az év első nyolc hónapja alatt egy új bizottsággal és új intézményekkel, amióta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Sikerült megegyeznünk egy nagyon lényeges pénzügyi felügyeletben. Ez egy nagyon fontos reform, és természetesen a parlament együttműködésével sikerült ez. Megegyeztünk hosszú tárgyalásokat követően egy kül az úgynevezett uh, External Service Action-be, tehát egy külszolgálat, egy külső diplomácia az Unió részére. Ezek uh, nagy eredmények, és mindez egy olyan intézményi architektúra keretében, ami bonyolult, de amit mi létre akartunk hozni. Megállapodtunk egy nagyon fontos csomagban, amivel Görögországot segítjük a túlélésben megállapodtunk 110 milliárdos csomagban hozzákapcsolva egy reformprogramhoz, ami ugyancsak nagyon fontos, és amit a nagyon nagy nehézségek ellenére megvalósításra fog kerülni. 750 milliárdos csomag alakítottunk ki pénzügyi csomagot arra az esetre, ha, és természetesen bizonyos feltételek mellett. Ez ö, megnyugtatta a piacokat, és új kilátásokat ö, hozott létre. Az unió ö, lökésére új nagy reformok vannak kialakulóban, és tudom, hogy az országokon belül és azon túl is ö, sok esetben vitatottak. Ö, Számos európai országban vannak nagy reformok, azon nyomás nélkül, amit az intézmények gyakorolnak, ez nem ment volna végbe ilyen hamar. Külpolitikában szeretnék emlékeztetni, megegyeztünk 27 tagállammal, az iráni szankciókon, a biztonsági tanács iráni szankcióit követően, hogy egyéb szankciókat alkalmazunk. Ez nem volt egyértelmű megegyeztünk egy állásfoglalásban a 27-ekkel Koszovó ügyében. Nyilván tudják, hogy öt európai ország nem, fogad, nem ismeri el Koszovót, és ez a párbeszéd rendkívül fontos a ennek a térségnek a stabilitása és békéje szempontjából ez is egy európai térség, amelyiknek európai perspektívával kell rendelkeznie. Végül Koreával sikerült egy kereskedelmi megállapodást megkötni. Megállapodtunk nem csak pénzügyi, de kereskedelmi támogatásban is Pakisztán javára. Egyetértettünk a közel-kelettel kapcsolatos közeledésben 2009. decemberében egy közös 27-ek álláspontját dolgoztuk ki, a világ egyik legvitatottabb térségére vonatkozóan a közel-keletre. Ehhez hozzátettünk egy újabb nyilatkozatot, amelyet egyébként a kvartett néhány napja ismét felvállalt. Mindez megtörtént. Ezek eredmények, ezek tények. Tehát én tartom magamat a tényekhez. Ami a Task Force ügyét illeti, nagyon lassan dolgozunk, mondják. Nem, ez nem igaz. Májusban kezdtünk el dolgozni, jelenleg szeptember van. Szeptember van, és néhány hónap alatt nagyon jelentős lépéseket tettünk előre, és nem decemberben fogjuk befejezni ezt a munkát, hanem október végén, tehát korábban, mint terveztük. És biztosítom önöket, hogy minőségi konklúziókat tudok, ról tudok majd itt beszámolni. Nincsen semmiféle probléma a bizottság és közöttünk válvetve dolgozunk azért, hogy jó eredményeink legyenek. Semmiféle rivalizálás nincs a két intézmény között. Ami pedig a romák problematikáját illeti. Ismétlem azt az öt pontot, amelye, amik az európai ö, tanácsok a ö, konklúzióiban szerepelnek, Szerintem ebben nagyon-nagyon konszenzus. Most pedig várjuk a vizsgálatnak az eredményét, amelyet a bizottság folytat. Nem szabad elébe menni a dolgoknak. És ahogy kértük az Európai Tanácson, azt, e, azt kértük, hogy a bizottság elkezdte a munkát annak érdekében, hogy legyen egy terv, bizonyos kisebbségek jobb integrációja érdekében ide tartoznak a romák is. Szeretnék most hollandul szólni néhány szót, ami egy kisebbségi nyelv, de időnként ezt is meg lehet hallgatni. Ik denk. Úgy gondolom, hogy az első hónapok mérlege a nagyon nehéz körülmények ellenére egy nagyon pozitív mérleg lett. Sohasem gondoltuk volna azt, hogy ilyen gyorsan ismét helyreáll a gazdasági növekedés, de mégis tő, tő, törékeny ez. Kezdetben e, még nem gondoltuk volna ezt néhány hónappal ezelőtt, hogy egy országban 3,5 százalék lesz a növekedés. Azt gondoltuk, hogy Európában más fél százalék lesz a növekedés. Számos országban nagyon nehéz politikai és szociális helyzet alakult ki. Reform folyamatokat indítottak be. És ahogy mondtam az imént is, mi azon vagyunk, hogy úgy, újfajta gazdasági irányítás alakuljon ki Európában. A mai helyzet, és óvatos vagyok, gazdaság, illetve munkaerőpiac szempontjából sokkal jobb, mint néhány hónappal ezelőtt. Ez nem véletlen, hogy a közös erőfeszítések által történt ez, azonban még mindig nem zárult le a munkánk. Úgy vélem, és ez az utolsó hozzászólásom, utolsó szavam, hogy nagyon sok európai állampolgár nem csak, hogy most tőlünk egy megfelelő módszert vár, tudom, hogy a közösségi módszer a legjobb, hanem azt várják az emberek, hogy eredménye legyen a politikánknak. Azt várják, hogy legyen egyfajta perspektíva, és hogyha a perspektíva jobb, akkor azt el kell mondanunk, mert csak így lehet nagyobb bizalmat elérni, és ez hozzájárul nem csak az európai elképzelés támogatásához, hanem a gazdasági fejlődéshez is. Én mindenképpen a tények oldalán állok, engem nem térítenek el a különböző érzelmek, és úgy gondolom, hogy az elmúlt nyolc hónapban minden egyes intézménnyel együtt előreléptünk, a jó irányba haladunk, és az elkövetkező hónapokban úgy gondolom, hogy ennek még inkább majd meglátjuk az eredményét. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Sefkovics alelnök úr. Mr. President, just a quick reaction. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gyorsan reagálni a politikai vezetők nyilatkozataira. Először is a Róma kérdés. Szeretném elmondani, hogy a, parlam, a parlamentnek, hogy a bizottság az első igen komoly jogi elemzését végzi a helyzetnek, másodszor pedig támogatja a romák integrálódását, mert tudják, hogy mindenki európai megoldást kér már hosszú ideje. A bizottság nagyon sok munkát végzett a spanyol elnökséggel etéren egy speciális külön miniszteri csúcsot szerveztünk erről Kordobában, de tudják, hogy a, ennek a itt a látogatottság, a megjelenés nem volt a legerőteljesebb, de szeretnénk az egész folyamatot újraindítani, és megnézni, hogy hogyan tudnánk jobban felhasználni eszközeinket a jövőben e célból. Hiszen világos, hogy európai konszenzusra van szükség e téren, támogatni kell az európai intézmények elkötelezettségét, nemzeti, helyi hatóságok, a civil társadalom elkötelezettségét, és egy irányba akarjuk fordítani az eszközeinket azért, hogy a romák helyzetét Európában pozitív megoldással orvosoljuk. Ami pedig a gazdasági kormányzatra vonatkozó javaslatokat illeti, szeretném a politikai vezetőket megnyugtatni. A mi megoldásaink a makroökonomiai egyenlőtlenségeket a nagyobb felügyelettel fogja kezelni a stabilitási és növekedési paktumot úgy támogatjuk, hogy az adósság csökkentését mozdítjuk elő, a fenntarthatóságot és a megelőzésre helyesünk, helyezünk nagyobb hangsúlyt. A szeptember 29-i csomagterv 5 pontból áll, a szabályozás és az erre vonatkozó irányelv elő irányzata, és nem sokára önöknek konkrét javaslatokat fogunk beterjeszteni. Ami Pakisztánt illeti, nagyon sokat tettünk szerintem. Mi vagyunk a legfontosabb nemzetközi támogatója Pakisztánnak, és ezt el is ismerik a mi szerepünket, de ezek még csak az első lépések a téren, hogy hogyan tudjuk Pakisztánt segíteni. Nagyobb mértékben rá kell erre állnunk, be kell kapcsolódnunk, következetesnek kell lenni, humanitárius segítséget is kell adnunk, és kereskedelmi szempontból Pakisztánnak az európai piacra jutását kell segítenünk. Gyorsan kell lépni, éppen ezért kompatibilisnek kell lenni a WTO-val, és a WTO-beli partnerek támogatására is szükség van. Keressük annak útját, módját is, hogy hogyan lehet létrehozni elérni az, hogy a hogy pakisztániak 2014 fényében a GSP-hez hozzájussanak, és reméljük, hogy ez a sikeres fellendülést eredményezi majd az országban. A közel-kelet kérdésében itt, ebben a házban és a tanácsban, a bizottságban elismerik, hogy ez abszolút a legfontosabb politikai prioritást képezi a világ szinterén. Eston Baroness nagy mértékben részt vesz a folyamatban, és a biztosok kollégiumát rendszeresen tájékoztatja arról, hogy hogyan tudunk együttműködni, bekapcsolódni ebbe, és napi kontaktusban van az érintett vezetőkkel. Dól úr mondta, az EU-nak fel kell gyorsítania ezt a folyamatot, ez alapvető. Megnyugtathatom önöket, hogy a bizottság részéről Eston asszony mindent meg fog tenni azért, hogy a szerepünk továbbra is fontos legyen etéren. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Más hozzászólók következnek. Ivo Belics kollega, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, Van Rompuy úr, jó napot kívánok. Én azt hallottam, hogy az európai állampolgárok eredményeket várnak, és egy perspektívát várnak, úgy gondolom, hogy ezt akkor tudjuk elérni, hogyha egyhangulag szólunk fel, főként az elkövetkező csúsztalálkozókon, az USA-val, illetve az Ázsiával is. Egyhangulag kell ezeken a csúsztalálkozón felszólalni. Ami pedig abszolút prioritást jelent az elkövetkező hónapokban, az a klímaváltozási vita. Úgy gondolom, hogyha úgy gondolom, mindenképpen kezdeményeznünk kell, és közösen kell megoldani a pénzügyi tranzakciókat. Az úgy nevezett Robin Hood megközelítés, ez jó, ön lehet az új Robin Hood, és ez eszközöket adhatna a megújuló energiaforrásokra, az energiatakarékossághoz is, nem csak Európában, hanem Afrikában is. Bizonyára ön is tudja, mint mi is, hogy nagyon is támogattuk azt, hogy Afrikában drasztikusan csökkenteni lehessen a szegénységet. És ennek során a fenntartható energiafelhasználásra kell helyezni a hangsúlyt, hogy elérjük ezt a célt, és nem csak az ázsiaknak kellene, illetve a kínaiaknak kell meghagyni ezt a lehetőséget. Végezetül Fan Rompuy úr ön eh, nagyon sok mindent tett. Egy évvel ezelőtt sokan azt mondták, hogy sokat nem lehet öntől várni, nem ismerték önt, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió az elmúlt hónapokban nagyon fontos lépéseket tett előre, és a gazdaság és pénzügyi válságot nagyon ö, ö, jól átvészelte, és a legjobb még hátra van. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Veronique de Kaiser következik egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök úr. Való igaz, hogy várjuk a taná- vártuk a tanácsot a ö, gazdaság irányításról, és helyette romákkal foglalkoztunk. Reding asszonyt is hallottuk. Mind a tartalmilag, mind formailag támogatjuk őt. Nem lehet a végtelenségig állandóan ö, ö, csak ö, a dolgokkal foglalkozni, és úgy, hogy a, a cigányok csak úgy, mint a homoszexuálisok, mint a kommunisták, mint a zsidók, ott voltak a táborokban, kivégezték őket, és Reding asszony jól mondta, ezektől a kortól fogva Európa és mindenki eldöntötte, hogy soha tovább, soha többé nem lesz faji megkülönböztetés. Tehát támogatjuk a bizottságot, támogatjuk a ö, szerződés őreinek feladatában, és ahogy mások is elmondták, kis és nagy országoknak azonos jogai vannak. De szeretném elmondani, hogy a tanácsülés következtében a nacionalizmus újraéletése számomra egy olyan tapasztalat volt, amitől szinte megrettentem. Ez a 30-as évek légköre, ettől tartani kell, ezzel vigyázni kell. A irányítás tekintetében Van Rompuy úr elmondta, hogy a munkacsoport halad, októberben lesznek konklúziók csak egy, el fogja, létre fogják hozni a pénzügyi ortodoxia jegyében a felügyeletet, és azt mondta, hogy igen, szociális terület, a nyugdíjak, a szociális paraméterek is. Ez már a tagállamoknak a feladata. A véleménye az én frakcióm szerint nem a felügyeletről és a ne, szociális paraméterekkel együtt kell foglalkozni. Elnök köz félbeszakítja. Következő hozzászóló a Lambsdorff kollega. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az Európai Tanács munka üléséről volt szó, ahol a külügyi politikáról is szó volt. Ugyanakkor az ENSZ viszont közülése tartotta. Október 6-án beszélni kell a, a kínaiakkal, ugyanis megmutatkozik az a valóság, hogy még sokat kell tenni az Európai Uniónak a politikai hatalom irányába. Jelenleg gazdasági hatalom vagyunk, és szeretnénk, hogyha a gazdasági válságot is megoldanák. Ezt szeretnék az állampolgárok. Ami pedig a munkacsoportot illeti, Van Rompuy úr azt mondta, hogy nagy volt a konszenzus, a hónap végén tesztelik a konszenzust. Szeptember 29-én az Európai Bizottság beterjeszti a javaslatait, és azt mondta, hogy ha szeptember 27-én megszületik az önök javaslata, akkor ezt benyújtja nekünk. Jó lenne, hogyha gyakrabban beszélne hollandul, nagyon jónak tartottam azt, hogy ön is a közösségi módszert támogatja. Nagyon jó, hogy lesz egyfajta felügyelet az európai fél év kapcsán, a szankció kapcsán többet kell még tenni, ezt tudjuk, amit jelent, nincs még egyesség ezt illetően. Tehát a hónap végén lesz a teszt. De miért akarjuk mi annyira ezt a közösségi módszert? Schulz kollega már elmondta, hogy a Lisszaboni szerződés területét próbálgatjuk most, és a, folga- a következő a döntő pont. A tanács most az Európai Unió egy intézménye már, hogy ez mit jelent igazából, azt nem tudjuk pontosan. Azt látjuk, hogy olyan államok jönnek össze ebben, ahol amelyek az érdekeket, saját érdekeiket képviselik. A közösségi módszer az egyetlen lehetőség arra, hogy az egyes nemzeti érdekek ellen fellépjünk, és ezért támogatjuk mi a közösi, közösségi módszert, és örülök, hogy hollandul is ugyanezt mondta el. Köszönöm szépen, Jill Evans kollega. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos idő ez, amikor meg kell mutatni az uniónak vezető képességét globálisan, különösen a szegénység, klímaváltozás tekintetében, de belső területen a gazdálkodási, irányításban is. A többszintű irányítást kell megvalósítanunk, és a deficit szabályokat a Lisszaboni szerződés értelmében. E, el kell ismerni a valamennyi régiónak és e, a fontosságát. Ez azt is jelenti, hogy e, csökkentenünk kell a régió közötti különbségeket. Azt várjuk Barroso elnöktől, aki a mi választókörzetünkbe is el fog látogatni, hogy az egyik legnagyobb szegénység ellen is felvegyük a küzdelmet nagyon fontos látni, hogy mi mindent hozott ez a mi gazdaságnak, közösségünknek. Ezt az előrelépést folytatni kell nagy számos egyéb régióba is. Nem szabad ezeket a problémákat nacionalizálni. És kérem a bizottságot, hogy az Európai Uniós támogatást ne veszélyeztesse hosszú távra vonatkozóan. Dörkján Epping kollégán következik. Önök úr, szeretném kérni Ferhostat urat, hogy maradjon itt a teremben. A Róma kérdése már régi, mireható probléma Európában, és nagyon sok képmutatás van ezzel kapcsolatosan. Hallottuk már Ferhostat úr nyilatkozatát ezzel kapcsolatosan, és ő, ő Sárközi urat azzal vádolta, amit ő maga is megtett. 1999-ben visszaküldött, deportált Szlovákiába egy roma csoportot, és akkor Belgiumot az Európai Emberi Jogi Bíróság elítélte emiatt. A civil szervezetek emiatt tiltakoztak. Hölgyeim és uraim, az embereknek joguk van ezt tudni, a népeknek is, és ezért mondom ezt el, mert hallottunk nyilatkozatokat mindenről, és ezért nem figyel Ferhostát úr, mert nem akarja, hogy erre emlékeztessék. Pedig én éppen ezt teszem, és éppen ezért választottak meg engem arra, hogy emlékeztessem őt arra, mit tett. Azt hiszem, hogy sokan díjat kapnak majd a két mutatásért. Biztos vagyok, hogy Ferhostát úr esetében is ez így van. Köszönöm. Kedves kollégák, a következő hozzászóló Mário Borgetszó egy percben. Igen, köszönöm, elnök úr. Ez a képmutatási díj, ezt a biztos asszonynak, Reding asszonynak is adományozni tudnám, mert nem foglalkozott Luxemburgban a romák helyzetével. Ott nincs kiutasítási probléma, nincs roma tábor, mert az tilos abban az országban. Ennyi. Szerintem azt mondják mindig, hogy aludni kell a problémákra, és az éjszaka majd tanácsot ad. Az, tudjuk, hogy az Európai Tanácsülésen a patriotizmusból jó leckét adott az egyik eh, államfő az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság nem engedheti meg, hogy eh, a bizottság valamelyik tagja inzultálja az egyik tagországot, például Franciaországot, és tanácsokat adjon neki humanizmusból. Tudjuk, hogy eh, ott van az európai jog és a népek joga lehet más házába menni és lopni ott? Ez az európai jog? Ez nem populizmus? Szeretnék emlékeztetni a román Köszönöm szépen a hossz következő, Daniel Hossz el nem kötelezett, független. 15 nappal ezelőtt, tisztelt elnök úr, a parlament egy egyszerűen nevetséges állásfoglalást fogadott el. Franciaországot mindennel vádolta, elítélte előre. Furcsa ez a helyzet, ez az Európai Parlament vált a bíróvá. És most pedig itt van Reding asszony, összehasonlításokat végez olyan tényekkel, amiket nem ismerünk. Mégiscsak egy alapvetően téves dolog van az Unióban, amikor félretesszük a ö, jogot. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy jó lett volna, hogyha jobban megismerjük a demokratikus eljárásokat, mielőtt ítélkezzünk. Először is vannak jogi kérdések. A tagállamok milyen mértékben és milyen alapon utasíthatnak ki más állampolgárokat, és ki ellenőrzi ezt? A bizottság az, amelyik ellenőrzi, mondják. Ez a helyi bíróságokra és a helyi bírákra tartozik. 300 eurót kaptak zseppénzként, elmehettek volna, a bírósághoz is fordultak volna, és akkor nem kellett volna a bizottságnak foglalkozni. Itt nem kiutasításról, deportálásról van szó. Az a kérdés, hogy hol a vendéglátásnak a határa, meddig fogadjuk el, hogy valakitől lopnak, hogy a házába bemegy valaki és lop csak az őrültek zárják be a szemüket ilyen magatartás, állampolgári magatartással szemben. Tisztelt elnök úr, vannak személyek, akik bűnözők és akik munkanélküliek, akiket ki kellene utasítani. Remélem, hogy a tanács megfelelően fog reagálni és támogatja az állampolgárokat ebben. Langen úr, egy perc. Elnök úr, Csodálom az ön optimizmusát, amikor félidős beszámolót tart a Task Force-ról, a munkacsoportról, majd a gyakorlatban is értékelés kell végrehajtani. De ami a gazdasági értékelést illeti, talán Barozó elnökhöz hasonlóan ön talán túl bátran beszél a gazdasági fellendülésről. Van előrehaladás, például az USA-ban, reméljük, hogy ez majd továbbra is így lesz, és ezt meg lehet erősíteni, de Lagarde asszony olyan kommentárokat tett a versenyképességi előnyről, komparatív előnyről, amelyet Németország mondhat magáénak a többi tagállammal szemben. Viszont nem szólt ön az eladósodásról és az adósság problémájának kezeléséről. Ezt is meg kellett volna tenni. A csúcs összehívását üdvözlöm, de hogyha nincs automatikus intézkedés hozás, és a bizottság keretében a stabilitási paktum intézkedéseit nem valósítják meg, akkor nem lehet visszanyerni a bizalmat. Csak akkor, hogyha a közösségi módszereket alkalmazzák, ahogy mások is mondták, az EP részvételével. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászóló Langen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm nagyobb európai koordinációt szeretne gazdaságirányítás tekintetében. Itt viszont kétségek vannak azzal kapcsolatban, amit a bizottság és a tanács követ az egyensúly hiány nélküli megközelítés uralkodik több mint egy évtizede. A költségvetési egyensúly rugalmasabb piachoz szükség, szükséges, és meg kellene osztani a prosperitást. Egyes esetekben a közkiadások nagyon nagy aránytalanságokat mutatnak, és ugyanakkor ütköző politikai célkitűzések is vannak, és ezt nem vették figyelembe. 24 millió munkanélküli van Európában, Európában a ö, szociális ö, védelem leépülőben van, ez nem jó. A gazdaságirányításnak megfelelő ötvözetet kell, hogy elérje a ö, teljes körű foglalkoztatásnak, és e, két ö, célkitűzést együtt kell továbbvinni. nagy lehetőségeket hagyunk ki, hogyha csak a ö, költségvetés kiegyensúlyozására ö, összpontosítunk. Ez gazdasági és szociális szempontból egyaránt rossz. Köszönöm, kollega. Kérdést intéztek önhöz, Jut kollega. Kérdés intéznek önhöz. Tessék, Landorf úr. Igen, együtt dolgoztunk már önnel, nagyra becsülöm a munkáját, de a gazdasági válság analízisa során, illetve a meghozandó intézkedések elemzése során kicsit elvétette a célt. Igazából óriási adóságok voltak, túl sokat adtunk ki a, a pénzügyi, illetve a különböző célok miatt, és az helyes, hogy, hogy stabilitást kell elérni, és csak így lehet egy egészséges fiskális politikával kilábalni a válságból. Yeah, colleagues, well, colleagues Kedves kollégák, Stephen Hughes, nagyon nehéz komplex érveket elmondani egy perc alatt, de egy mondatot engedjen meg. A megfelelő pénzügyi politika nagyon fontos, de az, hogy mikor fogadjuk el ezeket, az is fontos. Ha túlságosan gyorsak vagyunk, akkor 2013-ra visszatérhetünk a 3%-os deficitre. Az lehet, hogy stagnációhoz vezethet és hosszú távú tartós munkanélküliséget eredményezhet. Ez a rossz megközelítés. Két megközelítés van, és nem csak a deficit csökkentésére kell koncentrálni. Köszönöm. Uh, uh, thank you both colleagues for your discussion. Köszönöm szépen mind a két kollégának. Köszönöm, igen, élénk vita alakult ki, most pedig Mauro kollega másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Két őszinte kérdésem van a bizottság alelnökéhez és a tanács elnökéhez. Először is, mi történik, mi is van itt a mögöttes logikával a külső fellépés külügyi szolgálat kérdésében? Kicsit megdöbbentett engem Aston asszony kinyilatkozata. Például egy holland elmegy Dél-Afrikába, olasz Albániába megy, stb., akkor ha valaki mondjuk baloldalon ül itt, mondhatja, hogy itt a kinevezések mögött valamilyen neokolonialista logika rejlik. Szeretném kérdezni, hogy milyen logika van a kinevezések mögött, mert minket nagyon is lelkesít a jövő Európája. Mit jelent ez az Európa? csak minden egyes ország regionális politikájának akar kedvezni? Ez a jövőbeli Európa másik, a romák politikai okokból lehet újra mutogatni egy-egy kormányra azért, amit tesz, de az alapprobléma az megmarad. Akarjuk-e mi közösségi vétenni a romák kérdését? Akarunk-e európai megoldást találni erre? Akarjuk mi közösségivé tenni? a reagálásokat, Európa reagálását a migrációs hullámokra? Ezekre a kérdésekre választ kell adni, és amíg ez nem történik meg, addig továbbra is csak zabot hegyezünk, és nem fogjuk ismerni a problémákat. Perez Pervansúr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök A roma kérdéssel kapcsolatban talán hasznos lenne ebben a vitában emlékeztetni arra is, hogy az uniónak a jelszava, hogy unió a diversitásban, a sokszínűségben. Ennek a romákra is vonatkoznia kell. Tartsuk tiszteletben a romák másságát, és valósítsuk meg azt a stratégiát, amit eh, létrehoztunk. A 2020-as stratégiában meghatároztuk a szociális kirekesztés és szegénység elleni harcot, mint egyik fő célt. Miért kell új stratégiákat keresgélni? Valósítsuk meg azokat, amit már meghatároztunk, adjuk meg hozzá a pénzügyi alapokat, hogy sikeresek lehessenek, és már is egy nagyon nagy lépést tettünk a romák integrálása terén. Ami a gazdaságirányítást illeti, mindenki beszél a nagy ö, sikerről, hogy a európai ö, fél év meghatározása lenne, jó legyen, de nem értem, hogy mi lenne ebben az Európai Parlamentnek a szerepe. Hogyha arról van szó, hogy itt egy vitát szervezünk, mint ahogy ezt nagyon sokszor megtesszük, akkor szerintem nem értük el a célkitűzést. És hogy éljek még egy kérdéssel. Amikor ön a foglalkoztatás szociális miniszterekkel találkozott, akkor meghallhatta azt, hogy mi a mondani valójuk. Gazdaság irányítás, ami hátat fordít a foglalkoztatási céloknak, az nem felel meg azoknak a kihívásnak, amikkel rendelkezünk és számítunk önre, hogy kiegyensúlyozott gazdaságirányítás legyen. Elnök félbeszakította, lejárt az ideje. Zárusz Wolski úr következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A külpolitikának kellett volna lennie a fő témájának, a csúcstalálkozónak. A külpolitika nem csak reaktív, hanem előretekintő, előretekintő és megpróbálja hoztávú célokat elérni. A külügyi szolgálata kapcsolatos vita túlzott elvárásokat kelt, hogyha ehhez nem tartozik megfelelő politika. Ez csak egy eszköz, de nem egy cél. Sokkal nagyobb politikai konvergenciára van szükség, és közelebb kell kerülnünk a tagállamokhoz, és közelebb kell hozni a tagállamokat egymáshoz. A tanács az államfőket egyesíti, és jól lenne, hogyha konvergál, közelednének a álláspontjai a tagállamoknak, mert csak így működhet majd az eszköz. Sokkal kompetensebb külpolitikára van szükség, és ezért van még mit kijavítani is. A nagyobb kompetencia azt jelenti, hogy nagyobb földrajzi reprezentációra van szükség az EU27-ben, hiszen a kompetencia nem semleges a földrajzi elhelyezkedésétől. Úgy gondolom, hogy minden 27 tagállam tapasztalatára építhetünk. A stratégiai partnerek kapcsán meg kell határoznunk, hogy kik azok a stratégiai partnerek. Túlságosan sokan vannak ezen a listán. Úgy gondolom, hogy túl hosszú ez a lista, tehát meg kell eh, határozni azt, hogy kik a legfontosabb partnereink. És azok, akinek hasonló politikáik vannak, és osztják az értékeinket, látnak a legfontosabb partnereink. Nagyon fontosak a globális stratégiai kérdések is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Dávid Marias szóli következik egy percre. Tisztelt elnök úr, az elmúlt héten egy nagyon nagy színházi játékot láttunk, Sarkozy úr, Berlusconi úr megkérdőjelezték a szerződést, az olasz és a francia miniszterelnököknek saját országaiban óriási problémáik vannak, és olyan bizottságot szeretnének, amelyek meghalnak vágyaik előtt. A az európai állampolgárok érdekében meg kell védeni a jogaikat, és nem szabad az erre vonatkozó eszközöktől félni, meg kell védeni az elveinket, amelyek rögzítve vannak az Európai Unió legalapvetőbb jogi aktasaiban. Nagyon sokat hallhattunk a populizmusról, illetve a jövőtől való félelemtől, de az ön elnöksége alatt a parlament és a bizottság növelni fogja az Európai Unió szociális aspektusát, és meg fogja védeni az állampolgárokat. Milán Mon kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm azt, hogy az Európai Unió tanácsa politikával foglalkozott. Egy új multipoláris világban élünk. Politik, politikai értelemben egyre inkább azt jelenti ezt, hogy egyre több politikai szerepvállaló lép fel. A bizottság elnöke néhány napja azt mondta, hogy a globális világban a lehető legfontosabb az, hogy az Európai Unió is világszintű szereplővé váljon. Ezért sajnálom azt, hogy az elmúlt héten úgy döntöttek New Yorkban, ahogy döntöttek. Elő kell készítenünk a jövőbeli tárgyalásokat, bilaterális kérdéseket kell főként megoldanunk, és a fellépésünket globalizálni kell, igazodnunk kell a második világháború utáni új világrendhez, a G20-at erősíteni kell, ugyanolyan értékeket osztunk az USA-val is, és bízok abban, hogy a november 20-ai találkozót is jól előkészítik. Az új eszközök a Lisszaboni szerződés értelmében azt jelentik, hogy folyamatosan lesz az Európai Unióban, és politikai akarat van arra, hogy együttesen lépjünk fel, és ez főként a nagy tagállamokra vonatkozik. A közösségesítés folyamata nagyon hosszú és fáradtságos, de ez egész Európát erősíteni fogja. Köszönöm szépen, ez egy kicsit eh, gyors volt, nem igazán tudták a tolmácsok pontosan követni, tehát kérem, hogy ne beszéljenek túlságosan gyorsan, mondta az elnök. Most pedig Gurmai Zita asszony következik egy percre. Dear President, Commissioner... Kedves elnök úr, biztos úr, kollégák, az EU-nak 500 millió lakosa van, és ez nem elhanyagolható a világpolitikában. Az USA-nak csak 296 millió a lakosa. Az EU-nak minden potenciálja megvan ahhoz, hogy nagy hatalom legyen, ahogy ez már gazdasági, kulturális téren volt, de politikai téren még nem tettünk eleget a potenciálunknak, mert Európa gyakran megosztott, pedig a közös fellépés hatékonyabb lenne Európának. Van már egy telefon, száma, de nincs igazi közös hangja. A közös kül- és biztonságpolitika, a közös biztonsági és védelmi politika nem látható politika politikailag pedig a közös hang azt jelenti, hogy a külpolitikát, védelmi politikát koordinálni kell. A közös politika lehet, hogy a nemzeti szolidaritás ellen, nemzeti szuverenitás ellenébe megy időnként, de ennek fejébe viszont a nemzetek nagyobb befolyást gyakorolhatnak a világpolitikára. Van Rompuy úr lépését mindenképpen üdvözlöm, és koordinálásra szükség van. Járóka Lívia. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném üdvözölni a magyar miniszterelnöknek a ö, roma stratégiával kapcsolatos nyilatkozatát. Ez a parlament nagyon nagy erő volt, hogy, amely támogatta, hogy a romák befogadására programot készítsen, és több tagállam képviselője is vele együtt. Remélem, hogy az következő elnökségen támogatni fogja a tanács is, hogy a közös európai problémára közös megoldás szülessen az európai romáknak a kirekesztése nem rasszizmusnak tudható be alapvetően, hanem történelmi hatásoknak, közös gazdasági körülmények és regionálisan koncentrált szegénység tapasztalható több országban, romákat és nem romákat egyaránt sújtja több területen. A ennek a stratégiának lehetővé kell tennie, hogy komplex fejlesztési programot tegyen lehetővé megfelelő közösségi monitoringgal és egy többszintű kormányzással. Az Európai Akcióterv meg kell, hogy akadályozza a generációkon át történő újratermelését a szegénységnek, illetve az alá a fejlesztést. Elnök szólt, hogy lassabban szíveskedjék beszélni. Hosszú távon, ahogy mondtam, a reménytelen szegénység a jövő adófizetői de is terheket jelent. Valamennyi szereplőnek kell osztoznia a megoldásban, a tagállamoknak, a civil szervezeteknek és maguknak, a romáknak is. A, Európa nem tud megengedni olyan ö, programokat, mint korábban. Olyan nagyok a demográfiai és egyéb kihívások, hogy ezért ne súlyos és veszélyes a helyzet. Át kell alakítanunk az egész megközelítésünket ebben a kérdésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Um, vice Köszönöm szépen, Szoboda alelnök úr következik, 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a bizottsághoz intézném szavaimat. Barózó urat, illetve Redding asszonyt kritizáltuk a roma helyzet miatt, de most már köszönetet kell mondanom önöknek, ahogy megoldották a kérdést. Néha a szavak nem voltak megfelelőek, de a probléma, amelyet uh, Reding asszony elénk uh, vezetett, az fontos volt, és nagyon fontos volt az, amit a bizottság tett. Fan Rompuy úrnak kérdéseket tennék fel, én nagyon értékelem a jó akaratát, de egy-két dolog nem világos számomra. Azt mondja, hogy 27 tagállam nevében beszélhet, de mit fog uh, ön mondani a kínai miniszterelnöknek? Mi lesz a közös vonal? A stratégiákat kell kidolgozni, ezt mondták, de az Európai Bizottságot nem is említette meg, de a parlamentet meg pláne nem említette meg a külpolitikai stratégiák kapcsán. Az Európai Parlamentet hogyan kívánja bekapcsolni a külpolitikai stratégiák megalkotásába, és Lemsdorf kollega is elmondta már, egyetetek vele, hogy nem engedhetjük ezt magunknak, hogy az ENSZ már dönt. Úgy gondolom, hogy az ENSZ-ben nem szólalhatunk fel. Mi, mi, mi ment így félre? Mit lehetne tenni, hogy mi is megkapjuk a saját jogunkat eh, az ENSZ-nél, és hogyan tudnánk az Európai Unióként egységesen fellépni az ENSZ előtt? Elnök, köszönöm szépen. Marinászkó kollega következik egy perc, 30 másodpercre. Elnök úr, az Unió külkapcsolataival foglalkozott főként, de ne felejtsük el, hogy a gazdasági helyzet foglalkoztatja most legjobban az állampolgárokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült megállapodásra jutni az európai csúcson, de hogyha nem sikerül szankció lehetőségeket találni, akkor az nem hasznos. Kell szankció, de nem szabad kétszer büntetni az állampolgárt, egyszer azzal, hogy nem elég hatékony az együttműködés, másodszor pedig az európai segítség nem elegendő oda kell figyelni arra, hogy ne legyen több negatív hatás. Ami a romákat illeti, az összes európai állampolgárnak tiszteletben kell tartani a törvényet, és minden tagállamnak tisztelnie kell az európai jogot. Akik ezt nem teszik meg, legyen szó állampolgáról vagy tagállamról, akkor azoknak a következményeket viselniük kell viszont ebben az esetben szerintem az, hogyha szankciót indítanak a tagállamok vagy az állampolgárok ellen, az az alapproblémát nem oldja meg, és a romok, romák problémáját csak európai politikával lehet megoldani. Biztos vagyok abban, hogy az összes tagállam tud egy listát felállítani intézkedésekről a romák integrálása érdekében. A politikai Európia, az európai politika szerintem egy egységes listát jelent a programot illetően, amelyet minden tagállam egy időben megvalósít. Itt nem arról van szó, hogy több felelősség vagy több pénz kell, hanem politikai akarat. Köszönöm, köszönöm kedves kollega. Fortman Kohl asszony másfél percben. Elnök úr, tisztelt Van Rompuy elnök úr! azon nagy feladat előtt áll, hogy az Európai Tanácsot a nemzeti érdekek felé emelje, a nagy tagállamok érdeke felé emelje, és a teljes érdekünk, közös érdekünk a tanácsban az az, hogy előre haladjunk, mert csak így tudunk kilábalni a gazdasági válságból. Nagyon keményen dolgozott eh, azon, hogy a gazdasági irányítást megerősítse Európában, és olyan jó úton halott, hiszen egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt az, hogy a tanács közösen támogasson egy európai fél évet, nem csak, hogy a stabilitási és növekedési paktumot erősítsük, hanem azért is, hogy a versenyképességet növeljük. Remélhetőleg az elkövetkező héten nagyon nagy támogatást kap az Európai Bizottság részéről, akkor, amikor kezdeményezést tesz a bizottság. Ez fontos, mert ambiciózusabbnak kell lenni. Amikor a szankciókról van szó, de akkor is, és ezt még fontosabbnak tartom, akkor, amikor arról van szó, hogy a tanács hogyan bánik az Európai Bizottság javaslataival a különböző nemzeti terveket illetően. Mert hogyha ezek nem elegendőek, és az Európai Bizottság javaslatokat fog tenni, akkor a tanács kész lesz arra, hogy ezeket az ajánlásokat átvegye. Ezek az ajánlások ugyanúgy vonatkoznak Párizsra, mint Londonra akár, és ezért fontos az, hogy a stabilitási és növekedési paktumot támogassuk. Én remélem, hogy itt mindenképpen rugalmas lesz, hiszen a bizottságnak itt független szerepe van. Elnök, köszönöm szépen. Gozász úr következik egy percre. Tisztelt elnök úr! Először is szeretném örömömet kifejezni, hogy a roma kérdéssel kapcsolatban az álláspontok észszerűek, kiegyensúlyozottak és a jövőre tekintenek a szegénység problémájának megoldására. Tisztelt elnök úr, szeretném elmondani, hogy nagyra értékeltem, ahogy az eredményeket bemutatta az elmúlt nyolc hónapra vonatkozóan pontosan és szigorúan, és azt hiszem, hogy nem eléggé hangsúlyozzuk azt, hogy mi mindent tesz Európa. Azt sem hangsúlyozzuk eléggé, hogy mekkora szerepet játszik ebben a parlament. Ön együttműködésről beszélt többek között a felügyeletben, azért, mert az, Európai Parlament valóban európai kompetenciával rendelkező ügynökségeket akart, ezért lehetett ezt a felügyeletet megvalósítani. Ismerik a 2009-es ECOFIN tanácsnak az álláspontját, ott sokkal vonakodóbb álláspontot képviseltek. A G20-aknak európai elnöksége lesz Franciaországon keresztül,

Charles Gorenz. Köszönjük a hozzászólást, Sean Gorenz egy percben. Köszönöm, önök úr, Van Rompuy úr. Tudjuk, hogy mennyire odafigyel ön arra, hogy Európa egysége létrejön külsőleg és belsőleg is. Szerintem viszont az, ahogy a tagállamokat a G20-ban képviselik, az két kategóriát képez a tagállamok között. Vannak, akik tagok, vannak, akik nem. The haves and the have nots. Ez a az egységet és a státusz egyenlőségét megkérdőjelezi. A kohézió és a gazdasági koordináció létrehozásának legjobb módja a G20-akon belül az, hogyha ugyanazt az uniót a saját intézményei képviselnék a bizottság és a tanács, és nem pedig néhány tagállam. Ön, hogyha egyetért, akkor ilyen irányba kíván munkálkodni? Köszönöm, kollega, mondja az elnök. Kérem önöket, hogy kék kártyákat ne emeljenek fel. Szeretnének valamit kérdezni? a 37-es számú kollega szeretne egy kérdést feltenni. Ez kérdés? Az öné. Kedves kollégák, a fehér kártyát emeljék fel, hogyha a catch the eye eljárásba akarnak részt venni. A kék kártya az mást jelent, sajnálom. Rendben, akkor mindenki a listán van, 25 fő van a listámon, úgyhogy mindenkinek nem tudok szót adni, nagyon sajnálom. Következő hozzászóló, Katrin Grefsz kollega egy percben. Van Rompuy úr, nagyon hálós, hálás lennék azért, hogyha az, az emberi jogokról beszélnénk, de figyelembe véve a francia kormány xenofób lépéseit és az elmúlt hetek eseményeit, akkor láthatjuk, hogy ez nem történik meg. Az európai diplomáciát ön kívánja-e valóban szolgálni. Van egy állam, amely nem tartotta tiszteletben az európai törvényeket. Konkrét javaslatokat várunk, és az eldöntő stratégiák bevezetését, az alapokat, az alapok értékelését és alkalmazását. Szeretném felhozni a jogok és a kötelezettségek kérdését, amiről Dól úr beszélt. Ahhoz, hogy a gyerekeket beírassák az iskolába, ehhez iskolabuszokra van szükség, és Sajnos ez nem történik meg, talán megérti a Roma dosszéval kapcsolatosan, nem csak beszédekre van szükség, hanem politikai akaratra, világos politikai akaratra. Köszönöm. Köszönöm. Piotrowski kollega, egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, hölgyeim és eh, uraim! A mai a, a Európai Tanács fő napirendi pontja a, az volt, hogy új lendületet adjanak a külpolitikának a Lisszaboni szerződés értelmében. Azonban volt egy hivatalosan fel nem merülő téma, amely átvette az irányítás témák fölött, ez pedig a romák kiutasítása volt. Ez megerősíti azokat az aggodalmakat, amelyek már korábban is jelentkeztek, mégpedig azt, hogy az Európai Unió tagállamai főként belső problémákkal foglalkoznak, és nem pedig az Európai Unió külpolitikájával. Nem csak, hogy a külpolitikát kell definiálnunk, hanem egyértelmű stratégiákra van szükségünk, de ehhez több kell. Azt mondta ön, hogy jobb transatlanti kapcsolatra van szükségünk. Remélem, hogy a csúcs találkozó ebben az évben Obama elnök úrral. Remélem, hogy ennek során a saját érdekeinkre tudunk majd koncentrálni. A legfontosabb kérdés pedig az lesz, hogy hogyan lehetne megszüntetni a vízumkötelezettséget számos országgal szemben. Köszönöm. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is eh, szeretnék Van Rompuy elnök úrnak gratulálni azokért az eredményekért, amelyeket elért a tanácskozás során, illetve azokért a, az intézkedésekért, amelyeket szisztematikusan megtett, hogy az európai gazdaság fellendüljön. Ez az, amit az európai ö, néppárt, illetve a portugál képviselők támogatnak. Ezen kívül szeretném a, elmondani gratulációmat a bizottságnak is, hiszen számos kezdeményezést támogattak, annak érdekében, hogy az európai gazdasági iránytás megvalósuljon. Néhány szót még a külpolitikáról, főként a Pakisztán felé történő nyitásról. A szolidaritásunkat meg kell mutatni Pakisztán irányába, de meg kell védenünk azokat az országokat is, amelyek valóban teljesítik kötelezettségeiket, akik valamit valóban tesznek a gyermekmunka ellen. Úgy gondolom, hogy Pakisztánt is támogatnunk kell, de ö, nem szabad az olyan országokat támogatni, ahol kizsákmányolás folyik. Flesik, ebben nyilván asszony következik. Köszönöm szépen, pán predseda, pán komisár. Chcela by som sa do... Tisztelt biztos úr, szeretnék két kérdéssel foglalkozni nagyon röviden, mert két héttel ezelőtt beszéltünk plenáris ülésen. Röv a kérdés is ide tartozik. Ma ez vannak kollégák, akik még soha nem jártak egy roma telepen, azok szólnak hozzá, és azt sem tudják, hogy mi van ezeken a telepeken. És nagyon érdekes értékítéletet fogalmaznak meg. Nagy ra értékelem Reding biztosnak és Barosszó úrnak a kiállását, és nagyon remélem, hogy képesek leszünk megfelelően sikeresen foglalkozni ezzel a kérdéssel a romák érdekében. A második téma az pedig a tagállami fegyelem és a nem szabad, hogy csak politikai szempontból ha fogalmazzuk meg a, habárat, a szabályokat, hanem valamennyi tagállamra egyaránt kell, hogy vonatkozzon. És nagyon csalódott vagyok, hogy mindez a költségvetési fegyelemre koncentrálódik, és nem foglalkozunk átfogóbb módon ezzel a kérdéssel. Remélem, hogy a jövőben átfogóbban is fogunk ezzel majd foglalkozni. Figurájda asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretném kiemelni azokat a, az ellentéteket, amelyekkel az Európai Unió foglalkozik. Az Európai Unió kiáll az emberi jogok mellett, azonban Franciaország um, szörnyű um, intézkedéseket hoz állami szinten a romák ellen. Azok a fővárosok, amelyek ilyen intézkedéseket hoznak, hogyha ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és um, fenyegetjük azokat az országokat, uh, amelyek nem tudják betartani a stabilitási uh, paktumban foglalatokat, akkor uh, azt láthatjuk, hogy ez valóságos katasztrofához vezet. A szorítás a pakisztáni árzatokkal szemben nem szabad, hogy ez az érzékeny iparágak irányá kárára menjen, ahol már eleve nagy a munka nélküliség, például nálunk Portugáliában, a textilipar kapban le kell küzdeni a szegénységet, és meg kell próbálni a, olyan munkahelyeket teremteni, ahol szociális erőlépés is van. One minute. Pa, Gospod predsednik Van Rompuy, želim vas spomniti, da smo tik pred dvema pomembnima mednarodnima okoljskima konferencama. Ena bo... Szeretném tájékoztatni önöket, hogy két nagyon fontos uh, nemzetközi konferencia lesz, az egyik októberben a biodiverzitásról Japánban, a másik pedig Szőulban a klímaváltozásról. Mindezt az ENSZ és az, az ENSZ szervezésében tartják, és ott a az Európai Uniónak aktív szerepet kell játszania. Meg kell erősítenünk ott az EU álláspontját e témában. Tudjuk, hogy mi történt Kopenhágában, amikor más más álláspontoknak adtunk hangot, és ez nem volt jó a tárgyalások kimenetele szempontjából. Szeretném kérdezni, hogy mire gondol a tanács, amikor azt mondja, hogy egy hangon kell szólnunk? Az állam és kormányfők készen állnak-e arra, hogy itt elkötelezzék magukat? Okay. Uh, Mr. Vice President of the European Commission. A, az Európai Bizottság alelnökéje a szó, Sefcsovics úré. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy lelkű volt velem, hogy időt adott nekem, hogy még egyszer szóljak, nagyon rövid leszek. Négy fő témára szeretnék reagálni. Az első az, hogy világosan látjuk azt, hogy az új stratégiai megközelítést a fő partnerek irányában úgy folytatjuk, hogy támogatásban részesülünk. Az EU befolyását a külpolitikába ki kell terjesztenünk, jobban ki kell használnunk a külpolitikai szinergiát, és a tagállamok, az európai intézmények egyhangok kell, hogy szóljanak, ezen dolgoznunk kell. Ezért nagyra értékelem az, hogy Van Rompuy elnök úr nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy mi legyünk valóban ezen politikák tulajdonosai, és egy hangon szóljuk, és a kétoldalú kapcsolatokban is a megfelelő eredményeket elérjük. Néhány szót szólnék a gazdasági kormányzatról. Itt ismét azt látom, hogy a parlament támogatja azt, hogy használjuk ki ezt a jó lehetőséget, hiszen változás következett be tavasszal. Nagy támogatást élvez az, hogy új jobb rendszer alakuljon ki. A parlament képviselőket szeretném megnyugtatni, nem csak a költségvetési deficitre figyelünk oda, hanem az adósság kérdésére is. Hogy lehet ezt jobban kezelni, monitorozni a jövőben? Úgy gondolom, hogy az EP lehetősége van arra, hogy ezeket a kérdéseket évről évre megvitassa, hiszen minden januárban a bizottság előterjeszti az éves növekedési felmérést, ami komplex képet kap az európai gazdaságról, a különböző tagállamok gazdaságának helyzetéről, és így méreható vitát tudunk majd erről folytatni az év elején. Ugyanakkor megnyugtatom önöket, nem felejtjük el a növekedés és a foglalkoztatás döntő kérdését, és az EU 2020-as stratégiáját ki kell használni, hiszen az európai gazdaságot új alapokra akarjuk helyezni, és az intelligens, inkluzív, befogadó, zöld fejlődést akarjuk előmozdítani Európában. Éppen ezért a foglalkoztatásra, jobb oktatásra, az ifjúságpolitikára, a minőség javítására fogunk összpontosítani. A felügyelet, az intelligensebb gazdaságpolitika, kéz a kézben kell, hogy haladjon, mert csak így tudjuk elérni a szükséges eredményeket. Tehát eh, az intelligens eh, konszolidációért teszünk, ami a külszolgálatot illeti. Eston eh, bárónő elmondta, hogy a professzionális külszolgálatot kívánja létrehozni, és ez erősíti Európát, az európai összképet, a nők közötti a nemek közötti egyenlőségre is odafigyelünk, akkor, amikor a külszolgálatról és az európai intézményekről van szó, új, valóban hozzáértő stábot kell létrehozni a külszolgálat esetében. Kathy Ashton elkötelezte magát arra is, hogy önöket rendszeresen támogatja a szolgálat létrehozásának stádiumáról, és 2013-ig, ez átmenti időszak, biztos, hogy sikerül majd orvosolni az aggodalmakat. Ezt én megértem. Végül is mindenkinek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy erősködtek azon, tartsuk tiszteletben az európai törvényeket, értékeket, és nézzük meg, hogy lehet jobban könnyíteni a romák sorsán, és hogy lehet előmozdítani inter, integrációkat. Több mint 70 milliárd eurót fordítottak már erre az Európai Szociális Alapból, a tagállamokat ezzel segítették, de meg kell nézni, hogy hogy lehet a, a rendelkezésre álló eszközöket jobban kihasználni, és hatékonyabban. Szerintem ehhez szükség van egy új jövőképre, látásmódra, és biztos, hogy konyabb lesz, és jobb eredményeket hoz. Köszönöm. Thank you. Mr. Vice President of the European... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság elnök helyettes úr, Tanácselnök úr, az öné. Köszönöm szépen először is valamennyi hozzászólónak a munkáját. Tudom, hogy nehéz feladat, de ugyanakkor nagyon nehéz az is, hogy szintetizáljuk egy percben a különböző álláspontokat. Nem tudok válaszolni minden észrevételre, mindössze két nagyon fontos fejezetre szeretnék reagálni néhány észrevételre. Az első fejezet, ez a külpolitika, külszolgálat ez egy nagyon hosszú út, nagyon fontos munkát végzett a e tekintetben Szolána úr, amit nagyon gyakran hajlamosak vagyunk elfelejteni. Felsoroltam önöknek még az utóbbi hónapokban is az közös álláspontokat, amiket megvalósítottunk az Európai Unióval, Iránnal, közel és néhány egyéb kereskedelmi ügyben Ugyanakkor előrelépést tettünk akkor is, amikor például álláspontunk a G20-akban megfogalmazódott. Ez a legnagyobb világkonferencia, amely éves konferencia, a G20-ak konferenciája. Amikor az Európai Tanácsba miniszterelnökként beléptem, akkor még külön ülések voltak minden tagállam részére, akik a G20-aknak tagjai voltak, és külön, közös álláspontot alakítottak ki együtt. Én akkor kértem, követeltem, és végül sikerült elérni, hogy legyen egy közös 27-ek álláspontja, még akkor is, hogyha minden állam, tagállam, minden ország nem tagja a G20-aknak Barroso úr és én magam az Európai Uniót unióként képviseljük, ezért közös álláspontunk van, és biztosíthatom önöket, hogy a G8-ak és a G20-ak ülésein a tagállamok és az unió képviselői ugyanazt az üzenetet közvetítik vannak eh, eh, időpontok, amikor van, pozitívumokat érünk el, van, amikor van előrehaladás. És hangsúlyozni szeretném még ezen a területen is van előrelépés. Ez a legnagyobb eh, nemzetközi világkonferencia, ez a G20 konferenciája. Vannak-e még problémák? Természetesen vannak, és mindig ott van a kopenhágai trauma. Egy közös álláspontunk volt, volt egy közös üzenetünk, de sajnos nem sikerült ezt keresztül vinnünk és elfogadtatni másokkal. Ennek aztán az az eredménye, hogy mindenki vesztes lett mert mindenki veszített, mert az eredmények egyáltalán nem kielégítőek. Tehát különböző pontokkal kapcsolatban történtek előrelépések, eredmények, de tovább kell dolgoznunk még a megfelelő irányba feltették azt a kérdést is, hogy mi lesz a Kínával kapcsolatos csúcson az üzenetünk. Azt kérem, hogy figyelmesen olvassák el, de ne csak átfussák, hanem nagyon figyelmesen olvassák el mindazt, amit az Európai Tanács konklúzióiban megfogalmaztak természetesen nem fogjuk a konklúziókba beleérni azt a stratégiát, amit majd alkalmazni kívánunk, azokat az egyensúlyokat, amiket stratégiai partnereinknek előterjesztünk, például kínai partnereinknek. Amikor elolvassák a szöveget, akkor fogják látni, hogy valójában vannak új hangsúlyok, és ezt a reciprocitást, tehát a kölcsönös viszonosság elvét is be fogjuk vezetni. Nem csak mi reagálunk másokra, hanem számos partnerrel kapcsolatban mi is követelményeket állítunk. És ezt a koncepciót kell továbbvinni, illetve a viszonosság elvét meg elérni. A parlament pedig a Lisszaboni szerződés óta még jobban részt vesz a kereskedelmi megállapodásokban. Önök teljesen részt vesznek az együtt döntésben, az együtt jogalkotásban, amikor nemzetközi kereskedelmi megállapodások megkötésére kerül a sor. Itt is vannak előrelépések, de többet kell tennünk a csúcsa az amerikai elnökkel megtartandó csúcsra előkészítjük októberben azokat az üzeneteket, amiket Barroso úr és jó magam továbbítani fogunk az amerikai elnöknek. Meg fogunk egyezni abban, hogy az Európai Unió nevében, a 27-ek nevében beszélhessünk. És ismételten lépésről lépésre a megfelelő irányba haladunk Második észrevétel, ami a gazdaságpolitikát illeti. Folytattuk az elmúlt két évben intelligens, okos gazdaságpolitikát vittünk, sokkal okosabbat, mint a múltban. Tíz évet elvesztegettünk, elpazaroltunk, időben léphettünk volna költségvetési területen, versenyképesség területen is, de ezt nem tettük. És nem azért, mert nem és azért, mert nem tettük meg, ezért vannak most problémáink. Mit tettünk a pénzügyi válság óta? Most nem a bankok megmentéséről beszélnék, hanem expanzionista, nagyon kockázatos politikát vittünk 2008-ban és nagymértékben 2009-ben is. Kockázatos politika volt, mert a költségvetési deficitet növelte ez a politika. De attól kezdve, hogy elindul a növekedés, és úgy gondoltuk, hogy nagyon lassú lesz ez az év elején, de ettől kezdve elkezdtünk egy költségvetési konszolidációs politikát, és fokozatosan kezdtük csökkenteni a költségvetési deficitet. Nem brutális módon, hanem fokozatosan. Még az idei évre is egy kis expanzionista politikát folytatunk. Okos volt a monetáris politikánk is. A piacokat mindig fizetőképessé likviditen tartottuk, és nem szakadt meg a likviditás. A kamatláb politikánk is kellően alacsony volt azért, hogy a tagállamoknak a költségvetése ne szenvedje nagyon meg a magas kamatlábakat költségvetési monetáris szempontból óvatos politikát valósítottunk meg, fokozatos és bölcs politikát. Miért? nem lárpor lár, nem csak azért, hogy ezért hogy a költségvetést csökkentsük, és nem azért, hogy az adósság csökkenjen, hanem azért, hogy tartós gazdasági növekedést tudjunk elérni, hogy megfelelő foglalkoztatáspolitikát tudjunk elérni. Mindez a foglalkoztatás szolgáltatja, hogy csökkenjen a munkanélküliség. Itten egy egyértelmű szociális célkitűzés valósul meg nem saját örömünkre tesszük ezt, hogy csökkenjenek a az adósságok és a deficit. Ez egy eszköz, egy cél, és természetesen a cél a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás. És ahogy a bizottság alelnöke elmondta, ahhoz, hogy mindezt keretbe foglaljuk, szociális vonatkozásban beépítettük a céljaink közé a 2020-ra a szegénység elleni küzdelem célt is belevettük ezt a politikát, a megfelelő oktatáspolitikát, és megtartjuk a kohéziós politikát, a strukturális alapokat. És remélem, hogy ezt megtartjuk abban a pénzügyi perspektívában is, amit majd kidolgozunk, oly módon, hogy lehetőleg egységesebb legyen az életszínvonal az Európai Unión belül. Tehát valamennyi tevékenységünknek egyértelműen szociális céljai voltak, és minden egyéb az csak eszköz. Ezt mindenképpen el kívántam mondani ebben a vitában. Thank you very much, köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük elnök úr a beszámolóját és a válaszokat a tanácstól. Köszönjük szépen, hogy részt vett a vitán. We are after the next important... Rátérünk a következő nagyon fontos vitára. de nem lesz túl nagy szünet a mai és a következő Európai Tanácssal folytatott vita között, hiszen erre októberben kerül sor. Köszönöm szépen Van Rompuy úrnak. E, na tym zakończyliśmy ten porządek. Kedves kollégák, akkor most lezárom az első napi rendi pontot.